nekem, hogy csatlakozott az Európai Demokraták és Liberálisok Szövetségéhez. Az INTA szakbizottság korrekciós kérvényt nyújtott be a 216 per 4-es cikk értelmében. Ez a korrekció elfogadottnak minősül, ha 24 órán belül egy frakció vagy 40 képviselő nevében kérik-e, hogy szavazásra bocsássák ezt a kérvényt. Ezt a korrekciót a Seance on Direct részén találják a honlapon. Ennyi volt az izgalmas közlemények sora. Aztán a szabizottsági elnökök konferenciája azt mondta, hogy nem volt fenntartás két ajánlás.